generáció, a parlamenti képviselő következő generációi ugyanezekkel a feladatokkal néz majd szemben, mint mi. Köszönöm szépen. La Köszönöm biztos asszony, és ezzel lezárjuk a vitát. Köszönöm a plenáris tisztviselőnek és a tolmácsoknak a türelmét.